Varmt välkomna till dagens utskott. Szeretném üdvözölni Önöket a Nőjogi Bizottság ülésén. Külön üdvözlöm a képviselőket, munkatársainkat, a tolmácsokat, akik nyelvi szempontból segítik munkánkat, és külön üdvözlöm a látogatóinkat, az umjai önkormányzat tanácsának tagjai és vezetők is jelen vannak, meg a luxemburgi ö, fordítók egy delegáció is itt van, tanulmányozandó a Nőjogi Bizottság munkáját, tehát őket vendégénket is üdvözlöm. Első napirendi pontunk a napirend elfogadása. Nem tudom, hogy van-e kiegészítésük, vagy, vagy változtatásbeli kérésük. Ha nincs, akkor elfogadottnak tekintjük ezt a napi rendet. Kettes pontunk, az elnök közleményei. Szeretném emlékeztetni képviselőtársaimat arra, hogy holnap ünnepeljük a Nemzetközi Nőnapot itt az EP-ben, és a plenáris, a plenáris teremben lesz egy egy nagyszabású ünnepség, holnap reggel 9-kor indul ez, és aztán lesz egy meghallgatás is, amely fél egyik tart majd. A programot mindenki megkapta, remélem, hogy minél többen eljönnek az ünnepségre is, a nőnapi ünnepségre, meg a meghallgatásra. A témája meghallgatásnak a nők elleni erőszak lesz, és a parlament azon kampánya, mely ennek megfékezésére irányul. Úgyhogy már előre is üdvözlöm Önöket a holnapi meghallgatás kapcsán. Aztán azt is szeretném elmondani, hogy a szakbizottság koordinátorai és alelnökei hagyományos munka ebédet tartanak majd a bizottság elnökével, Barózó úrral. Ez már egy hagyomány a nőnapok során. Strasbourgban ejtettünk erre, kerítettünk erre alkalmat, Barózó úron kívül pedig bizottsági alelnökök is jelen voltak, Reding asszony például, és Malmström biztos asszony vett részt ezen a, az ebédem. E megbeszélés a kapcsolatban is beszámolót tartunk majd. Például megvitattuk a nők bérében való különbséget, egyes vonatkozó jogszabályokat, a nők elleni erőszak elleni harc ügyét, tehát több téma terédékre került a biztosokkal és a bizottság elnökével tartott megbeszélésem. Erről majd beszámolóban mondottam. Harmadik napirendi pontunk viszont nem más, mint a vállalkozók közötti különbség, nem, nemek szerinti különbség. Ez egy új közösségi álláspont, amely összefügg a esélyegyenlőség általános kérdéskörével. Lőling asszony a jelentéstevő, aki itt van körünkben. Nem tartunk most kimerítő vitát ebben a napirendi, ebben a témában, mert az április 33-án lesz majd az akkori szakbizottságülésünkön a téma vitája, és a módosítók benyújtásán határideje április 8-a lesz majd. Várakozásunk szerint május 3-án, 4-én szavazunk erre a szakbizottságban, és így ezt a májusi második plenáris elé kerülhet majd a jelentés. Mindezek után szeretném megadni Lüling asszonynak a szót, hogy röviden vázolja a jelentés tartalmát, Ennek ő a jelentéstevője. Oui, merci, Madame la Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyszerűen annyit szeretnék csak mondani, hogy végre megkaptuk a hivatalás változását, a közös álláspontnak változatát. Pedig novemberben döntöttek róla a tanácsban. E, tehát e, nagyon hosszú ideig tart tartott ennek az eldöntése, és ez az ütemtervet is behatárolja. A bizottság titkárságával és a spanyol elnökséggel is volt alkalom megtárgyalni ezeket a kérdéseket. Már a svéd elnökséggel is beszéltünk róla, és a spanyol elnökséggel is, az Európai Bizottság jelenlétével. És tulajdonképpen a közös álláspont eléggé megelőgédesemre szolgál. Egy pont van, ahol a tanács nem követi a parlament álláspontját, hiszen mi a szociális védelmet kértük az a házastársaknak, tehát kötelező védelmet, de úgy tűnik, hogy a tanácsban egyelőre nincsen elegendő támogatás, de továbbra is tárgyalásban vagyunk velük, és mivel elfogadták a módosításainkat, reméljük, hogy áprilisra sikerül majd olyan javaslatokat tenni, amely a második olvasatban olyan szöveget biztosít, amelyben egyet tudunk majd érteni a tanácssal, és akkor ez lehetővé teszi azt, hogy végleges formába öntsük ezt a szöveget a spanyol elnökség alatt. Ez pedig nagyon fontos, mert nem kellene egy másik elnökségre, különösen a belga elnökségre hagyni ennek a feladatnak a megoldását. Tehát remélem, hogy sikerül majd egy éven belül lezárni várni ezt a munkát. Láthatják, hogy az első olvasat után mennyi ö, időbe telik az, hogy kis lépésekkel előre haladjunk. Tehát, mint mondtam, áprilisban újból elővesszük ezt a ö, témát. Köszönöm szépen. Mr. Ruela, please. Oui, euh, merci. En tout cas, une question. Si je... Köszönöm szépen, egy kérdésem van. Ha jól értettem, a tanács javaslatában az van, hogy nem fogadják el a házastársaknak a járulék fizetését. Tehát a kérdésem az, hogy ez milyen keretekben történik, és hogyha valóban ez a helyzet, akkor, mivel már többször fordultunk ezzel a kérdéssel a tanácshoz, nem lehetne-e a harmadik olvasatban ezzel foglalkozni? Ugyanis ez, ez a, egy központi kérdés ebben a vitában. Tehát szeretném tudni, hogy hol állunk, és a tanács mennyi mozgásteret biztosít nekünk? Hadd mondjam, hogy már nem terveztünk be vitát. De ez egy olyan kérdés, amit talán továbbítanék, hát ha kíván vár rá válaszolni. Öling asszony. Nem jól értette, amit mondtam. A tanács Nyilvánvalóan a szociális védelemet a saját szövegében jól meghatározta, tehát kötelező cikknek vette. Ez nem azt jelentette, hogy nem fogadná el a járulékfizetést. A szövegben, az tanács szövegében meg kellene ezt néznie, és a hetes cikket is el kellene olvasnia, amely előrelépést le jelent a jelenlegi helyzethez képest. Ugyanis a tanács szövegében az áll, hogy amikor egy tagállamban olyan szociális védelem van, amely a független vállalkozókat is védi, az a tagállam megfelelő lépéseket tesz azért, hogy az élettársak, tehát itt franciául a conjoint és partnered víz szót használnak, tehát élettárs és, és házastárs szavakat használja, tehát mindezekre vonatkozik. Tehát a, ez valóban egy szociális védelem, és ez mind kötelezően, mind önkéntesen ö, ö, vállalható. Ugyanakkor ezt fel kell ajánlani tehát ez itt a jelentős kitétel. Ezen kívül fontos az is, amit az anyaság védelméről mondanak. Tehát ez a szöveg egy jelentős előrelépés a bizottság szövegéhez képest, és különösen a meglévő irányelvel kapcsolatban. Tehát most a tanácssal azért tárgyalunk, hogy bizonyos részeket, cikkeket vagy bekezdéseket megtárgyaljunk, amelyekkel nem értünk egyet, és szerintem sikerül majd megegyezésre jutni a tanácssal. Eh, Köszönöm szépen, Lulling asszony. Köszönöm a választ. Roméva úrnak, amit adott, és köszönöm azt is, hogy eh, ilyen kiváló munkát végzett, de fontos jelentéssel kapcsolatban. Április 7-én visszatérünk a vitára, és a szavazás a bizottságban május 3-án eh, kerül, eh, lesz. Köszönöm szépen még egyszer Lüling asszony. A következő napi rendi pontunk egy újabb jelentés, a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság New Yorki küldöttségéről. A Peking Plus 15-ön vettünk itt részt a Pekingi Platform konferenciáján. Szeretnék röviden a legfontosabb megbeszélésekről összefoglalót adni. Nyolc képviselő volt a delegációban, a bizottságban három, három további képviselő is részt vett és e három képviselő a kvótán kívül azon felül jöttek el New Yorkba. Maga a konferencia nagyon fontos, nem csak nekünk természetesen, parlamenti képviselők számára, hanem ez egy olyan konferencia volt, amely nagyon sok nő, nőszervezet, a világ bármely pontján működő szervezet számára fontos minden évben egy bizottság készíti elő a konferenciát. Idén május, március 1-én nyitották meg, és két hétig tartott. Mi március 1 és 3 között voltunk jelen. Volt eh, előkészítő tevékenységünk is, amit mi végeztünk, egy állásfoglalást is eh, elfogadtunk a plenárison. És elmondhatom azt is, hogy a látogatás kezdetén Réding asszonynal egy közös reggelin vettünk részt, és elmondtuk újra, hogy nap mint nap újra meg újra fontos, hogy az EU bizottsággal együtt megbeszéljük a tárgyalásoknak a menetét, a menetét azt, hogy a konferencia adott napján éppen mi van a napi renden. Nagyon jó volt, úgy gondolom, hogy napi kapcsolatban voltunk, és a, a bizottság naponta beszámolt nekünk. Nagyon sokat jelentett ez az utazásban résztvevők megértésében, munkájában. Nagyon sok érdekes téma volt egyébként, amit érintettek. A tulajdonképpeni konferencia mellékvizein is a képviselt tagállamok és más országok is különböző rendezvényeket is szerveztek. Érdekes volt az is, hogy az ENSZ is más nem kormányzati, és más és nem kormányzati szervekkel együtt, illetve külön-külön is különböző eseményeket szerveztek, ahol rengeteg kapcsolatot lehet kialakítani a szervezetek között, és nem csak a parlamenti képviselőkkel. Jelezném még azt is, hogy március 4-én, ami a delegáció látogatását követően volt, lehetőségem nyílt nekem a delegáció vezetőjeként arra, hogy megfigyelőként részt vegyek a tárgyalásokon. Ez nagyon jó volt, mert tulajdonképpen ezt a lehetőséget a mi szakbizottságunk kapta ebben a formában, ami rendkívül hasznos a munkánk során. Rengeteg lehetőségünk lesz így arra, hogy nyomon követhessük a New Yorkban elindult munkálatokat. Hadd mondjam el, hogy a konferencia mellett milyen találkozunk voltak a világbankkal, találkoztunk, akik esélyegyenlőség kérdéseivel szintén foglalkoznak. Ezen kívül találkoztunk és tárgyaltunk Sally Figen Wides asszonynal, aki a, az ENSZ fejlesztési csoportjának a vezetője. Aztán Rachel Mayanya asszonynal találkoztunk, tárgyaltunk vele, vagy Rachel Mayanya, aki főtitkár helyettes, és az ENSZ főtitkárának e, esélyegyenlőségi tanácsadója. Találkoztunk, a találkozás során vele elsősorban arról tárgyaltunk, hogy az ENSZ egy olyan struktúra létrehozását tervezi, amelyen az ENSZ keretén belül esélyegyenlőségi kérdéseket eh, kezelne, tárgyalna. Igen, pozitív visszhangot kapott ez, hiszen sokan úgy vélték, hogy ez egy fontos elem lenne. Fontos az, hogy eh, burok, vagy kázi esernyő szervezet legyen az ilyen tevékenységet eh, folytatók számára. Az összefoglaló mellesleg megvan a dokumentumaik között, de minden képviselő meg fogja kapni, ha most még nem. Nem tudom, hogy a delegáció többi képviselője közül van-e valaki, aki hozzá kívánnak fűzni valamit. Vagy esetleg olyan képviselő van-e, aki kérdezne valamit. A Pekingi platform mat követő intézkedésekkel. Bajrasszony. So much I would like to stress two issue. uh, what, what we... Szerintem szépen, két kérdést szeretnék hangsúlyozni, amire kötelezettséget vállaltunk. Az egyik uh, Figen Weiss asszonyjal való tárgyalás, ez uh, az ensz en belüli um, esélyegyenlőség. Különböző delegációkban felvetettük ezt a kérdést. Elég furcsa helyzet tudnélik az, hogy a, a genderrel kapcsolatos egységek, különböző intézményeket egy unifemre alapuló és néhány más struktúrára alapuló struktúrára építenék rá. Tehát, hogy ezeket most egy egységbe hoznák össze. Vannak olyan országok, akik szerint ez a döntés tulajdonképpen ellentmond egy sok olyan kérdésnek, vagy tulajdonképpen támadja azokat a kérdéseket, amelyek nem közvetlenül tartoznak ide, de mégis foglalkoznak a gender kérdésekkel. A világ különböző részéről való delegációkkal tárgyaltunk erről, például dél-amerikai államokból érkezőkkel, afrikai államokból érkezőkkel, és kértük őket arra, hogy tegyenek meg mindent elkérdéskörben a delegációjuk munkája során amit csak lehet. A másik dolog pedig úgy gondolom, hogy fel kellene vetnünk emellett azt is, hogy milyen kapcsolata van az Európai Uniónak az ENSZ-hez. Nekem az a benyomásom, hogy mellesleg úgy gondolom, hogy talán osztották mások is ezt a véleményemet. Tehát az volt az érzésem, hogy most van itt az ideje annak, hogy az Európai Unió többoldalú multilaterális testületek felé lépjen, elsősorban a az ENSZ felé is, és persze az is igaz, hogy mi megfigyelők voltunk, és még azok között sem a legfontosabbak, de mégis úgy gondoltam, hogy Eston biztosasszonynak meg kellene találni a módját annak, hogy nagyobb erőfeszítésekkel megfelelően pozícionálja az Európai Uniót multilaterális ügyekben. Köszönöm. Tack fru Bauer för att lyfta den viktiga frågan. Är det no Köszönöm, hogy ezt a fontos kérdést érintették. Van-e további hozzászólás, megjegyzés? képviselők nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megköszönni a követségnek, hogy elment erre az ülésre, erre a platformra. Ugyanis európai szinten nagyon sok munkát végzünk, persze még sok tennivalónk van, de nagyon fontos, hogy részt vegyünk a világ mozgalomban, ebben a világ mozgalomban és Bauer Edith is azt mondta, hogy valós felelősségünk van ezen a területen, és pedig az, az a fontos, hogy az ENSZ egy olyan struktúrát hozzon létre, amely a női egyenjogúsággal is foglalkozik. És akkor így fognak majd a láncnak a szemei egymáshoz kapcsolódni. Tehát szükség van arra, hogy aktív delegáció vegyen részt ezen a csúcson. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen. Hadd hangsúlyozom, hogy magam is nagyon fontosnak tartom, hogy minden eh, láncszemre szükség van az, hogy az egész lánc erőteljes legyen és azt hiszem a szakbizottság tagjai is egyetértenek ezzel. A kérdés fontosságának, súlyának fényében is elmondható ez. És ezért is nagy köszönet illet mindenkit, aki részt vett a delegáció munkájában, meg a titkárságot is, amely támogatta ezt a munkát. Hatalmas terhet vállalt, szervezési munkát vállalt ezzel magára. Igyekeztünk mindent kihozni ebből a delegációs útból, és afelől is nincs kétségem, hogy mindez fontos volt. Minden ülés, ami részt vettünk, hozzájárult ehhez, és hogy mindenki aktívan kivette a részét mindebből. És ezzel a következő napi pontunkra térhetünk, az ötös számúra. Ez az net kulcs fontosságú ismeretek, kompetenciák a változó világban, más szóval a oktatás és képzési munkaprogram, 2010-es program megvalósítása. Azért került a mai napi rendre ez a téma, mert a koordinátorok úgy döntöttek, még januárban, január 20-án, hogy szükség lesz arra, hogy a Kulturális Szakbizottság a mi szakbizottságunk tagjaival együtt módosítókat terjesztessenek be. Tehát ezért volt az időzítésnek ez a módja, hogy a kulturális szakbizottsággal is össze tudjunk dolgozni. Hannibal asszony hat módosítót terjesztett be, és Hannibal asszony itt lévén beszámolhat ezek hátteréről, a hat módosítója hátteréről. Ennek a, a fontossága abban rejlik, hogy ma kell szavaznunk. Ha a szakbizottság egyetért ennek a hat módosítónak a sorsáról, és aztán ha megszavazzuk, akkor a kulturális szakbizottság elé mennek. Úgyhogy üdvözöljük Hannibal asszonyt a körünkben, és meg is adom neki a szót. Hello. Sorry. Elnézést. Néhány percet kérnék csak, hogy kifejtsem, miben, állnak, miben áll a módosítóim lényege. Mint tudják, ez a jelentés azokat a benchmark értékeket tekinti át, amelyeket 2010-ben az oktatási teljesítmény mérésére vezettünk be. Ezeket nem igen értük el. A kérdés az, hogy mi a teendő, hogy, hogy hozni tudjuk, előre tudjunk lépni ezen mértékek irányába, mércék irányába. Ez az oka annak, hogy beterjesztem a módosítóimat, mint tudják, a kulturális szakbizottság tagja és koordinátora vagyok. Ezért éreztem fontosnak, hogy beterjesszem ezeket, és én vagyok abban a bizottságban a, a gender mainstreamingért, a, a nőjogok szakpolitikában való megjelenítésért felelős politikus is. Fontos, hogy erősítsük ezeket a szempontokat. Igyekeztem font, a, a oktatás és képzés fontosságát aláhúzni a férfiak és nők bérek közötti különbség leküzdésében és egyéb esélyegyenlőségi célok elérésében. Tudom, hogy gyakran beszélünk ezekről a kérdésekről, de azt is látom kell, hogy továbbra is kisebb a bére a nőknek, mint a férfiaknak és azt hiszem a szakbizottságuk tagjai egyetértnek abban, hogyha bármilyen eszközünk van, hogy a fenntartható növekedés és a társadalmi kohézió céljait szolgáljuk, akkor az részben az lehet, hogy több nőt emeljünk be a munka világába, és ne zárjunk ki nőket bizonyos ágazatokból. Ezért írtam le ezeket a módosítókat, terjesztettem be őket, remélem, hogy támogatják majd ezeket. Tack Mrs Hannibal och jag Köszönöm szépen, Hanni asszony. Úgy gondolom, hogy ez kiváló eh, lehetőség arra, hogy a bizottságban is eh, együtt lehessen működni, és megbeszéljük eh, ezt a kérdést. Valóban így is lehet ilyen fontos kérdésekre utalni. Köszönöm szépen, Hanni asszony. Köszönjük a munkáját. és nem tudom, hogy van-e ezzel kapcsolatban megjegyzés, hozzászólás vagy kérdés, úgy látom nincs, akkor szavazhatunk a módosítókról. A 4-es A. Igen. Ki támogatja? Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadva. Hármas módosító. Igen. Angolul mondom, jó? Nem. Tartózkodás. Tehát négyes módosító a következő. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadva. Ötös. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadva. Hatos módosító. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadva. És az egyes módosító igen, nem, tartózkodás, elfogadva. Nos, köszönöm szépen, és köszönöm mindenkinek a munkáját, és Háni Bolaszennak különösen. Ezzel a javasolt módosításokat elfogadtuk, és ezeket a Kulturális Bizottságnak beterjesztjük. A következő napi rendi pontunk a hatos. Gazdasági hanyatlás és a pénzügyi válság nemek szerinti szempontjai. A koordinátorok úgy határoztak, hogy egy kezdeményező jelentést készítünk a e jelentéshez a bizottságunk nevében. Van egy előadónk, Roméva úr. Ő a téma felelőse, és ma lehetőségünk nyílik arra, hogy első körben megvitassuk a jelentés tervezetet. A menetrend szerint március 23-áig lehet a módosítókat benyújtani, a május 3-án és 4-én pedig a bizottságban szavazunk a jelentésről. Ezt követően pedig reménykedhetünk abban, hogy a júniusi plenárison napirendre tűzik a jelentést. Nagy izgalommal várom az előadó jelentését, és egyből meg is adom a szót. Romeva úr. Muchas gracias, señora presidenta. Eh, mm, Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, ez egy olyan téma, amelyet fel kell dolgoznunk, sajnálva azt, hogy korábban nem került ez sorra. A gazdasági válságról, a pénzügyi válságról és a kiutakról, a kilábalási lehetőségekről van szó. Rendkívül fontos ennek kapcsán az, hogy megnézzük a válság felelőseit. Meg, megnevezzük, ugyanúgy, mint a következményeit is. És kiemeljük a nemekre vonatkozó szempontokat. Ezt követően pedig meg kell néznünk, hogy a válságokból, és többről van szó, milyen intézkedésekre van tehát szükség, hogy a válságokból kikerüljünk. A gazdasági és pénzügyi dimenziókat egyaránt figyelembe kell venni. E jelentés, amelynek ugye előadója vagyok, tulajdonképpen egy hiányt pótol. Szeretnék valamit azonban kiemelni, amiről még nem foglalkoztunk még ha nem is elemezzük részletesen azt a kérdést, azt, amit az elmúlt hónapokban a különböző újságcikkek a válsággal kapcsolatban írtak, akkor is meg két dologot megállapíthatunk. Egyrészt, hogy a válság elsősorban bizonyos ágazatokat érintett. Legalábbis ugye az újságcikkek alapján erre következtethetünk. Tehát olyan ágazatokat érintett a válság, amelyek amelyekben többségében férfiak dolgoznak. Főleg eh, férfi alkalmazottak dolgoznak. Ez az egyik. A másik pedig, hogy a válság leküzdésére irányuló intézkedések alapján tarthatunk jó okkal arról, hogy a, a nemek szerinti egyenlőségre fordított kiadásokat csökkentik, és ez nyilvánvalóan elsősorban a nők helyzetét fogja a jelenlegi körülmények között megváltoztatni. Jó. Nézzük akkor ezeket a kérdéseket. Az első ponttal kapcsolatban a megállapításom az, hogy hiányzik az az elemzés, ha, hogy az ágazatokat a válság érintette, de vannak más ágazatok, és nem csak a beszállítóipar, vagy gyár, gyártóipar. Spanyolországban vannak például specifikus vonásai az építőiparnak. Ezeket a gazdasági ágazatokat elsősorban férfiak domináltó ágazatoknak lehetne nevezni, de emellett vannak más ágazatok is, amelyeket ugyanúgy érintett az ágazat, és ahol nők érintettek. Például a a határozott munkaidős szerződések, vagy a források csökkentése közvetlenül csökkenti azoknak a munkahelyeknek a számát, amelyeket elsősorban nők töltöttek be vagy amikor a hatások láncolatát nézzük, amit a válság ugye kiváltott, akkor azokkal kapcsolatban elmondhatjuk, hogy a nők foglalkoztatása különösen érintett, de mégis nem úgy tekintünk erre, mint a férfiak dominálta ágazatokra. Ez például már a, baszk, a, a halászati bizottság egy baszkföldi látogatásánál már kiderült. Számos konferencián foglalkoztunk már a halászatról, és a válság során nyilvánvalóan ott is, ebben az ágazatban is megoldásokat, kiutakat keresnek. De amikor nőkkel tárgyaltunk, azokkal például, akik a halászhálókat gyártják vagy javítják, ezek nők tulajdonképpen különböző szövetkezetekben, csoportokban nagyon kemény munkát végeznek, és őket is rendkívüli mértékben érinti ez a vállás. Ez figy- kiveszi figyelembe senki. Senki nem nézi azt, hogy ez egy külön alágazat. Vagy például, amikor az átmeneti vagy nehéz helyzetben lévő ágazatokról beszélünk, akkor nem azokat a munkákat nézzük, amelyek tulajdonképpen eh, nélkülözhetetlenek a halászat számára, aki, ami nélkül a halász ki sem mehetne a tengeren, nem is dolgozhatna. De ez csak egy példa, számos hasonlót tudnék mondani, vagy tudnánk mondani, hogy azt bizonyítsuk, hogy eh, a nők nagyon sok esetben láthatatlan módon végeznek munkát, amelyekre ugyanolyan erősen hat a válság, de eddig nem fogtuk meg ezeket. Ha ezeket a problémákat most mégiscsak szeretnénk meghatározni, sőt megoldani, akkor nagyon fontos, hogy a közvetlen érintett ágazatokban lépjünk. Ez így rendben van, de hogyha egy így, ilyen értelemben láthatatlan területen dolgozik valaki, akkor nagyon nehéz segíteni. Pontosan ez az egyik olyan elem, amit ki kell emelnünk. Éppen ezért fontos, hogy ezeket a tevékenységeket, amelyeket gyakran nők végeznek, végre láthatóvá tegyük. Láthatóvá azokkal szemben, vagy legalább olyan láthatóvá, mint azokat a tevékenységeket, ágazatokat, amelyeket most elsősorban próbálunk megsegíteni. A másik probléma, vagy egy másik probléma, a válság felelősei. Ki tehető a válságért felelősé? A pénzügyi ágazatban alapvetően e, ugye elmondtuk, hogy ez a válság kiváltója, okozója, és megállapítható, hogy ez egy férfi dominálta, férfiak uralta ágazat. Persze több elemet lehet azért még ezen kívül itt felsorolni. Az európai térségben a három legfontosabb intézmény az Európai Befektetési Bank, Befektetési Alap és az Európai Központi Bank mind férfiak irányítják. De a, a vezetői testületekben már a férfiak aránya csak, bocsánat, a nők aránya csak 16 százalék. Nos, ez az első olyan elem, ami azt mutatja, bizonyítja, hogy milyen kevés az egy, milyen kicsi vagy törékeny egyensúly van, ha egyáltalán van, a férfiak és nők arányában a vezetői és a, az igazgatási szinten. De lehetne tovább is bennünk. A, hogyha a Lehman Brothers helyett Lehman Sisterekről beszéltünk volna, akkor lehet, hogy nem is lett volna válság, vagy nem is ilyen hatása lett volna hogyha a különböző gazdasági elemzéseket nézzük, akkor megállapítható az, hogy azok a bankok, amely, tehát voltak olyan bankok, amelyeket kevésbé érintett a válság, és ezek voltak az inkább paritásos, paritásos vezetésű bankok. Igenis érdemes erre is utalni, ezt is meg kell vizsgálni, sőt figyelembe kell venni. Nagyon fontos továbbá olyan aktív intézkedéseket hozni, amelyek a támogatásokkal kapcsolatos kapcsolatosak. Tehát támogatni kellene a különböző vállalatok, bankok vezető testületeiben a paritásos összetételt. Úgy, mint ezeknél a bankoknál, amiket éppen be- említettem. Nagyon sok érdekes intézkedés van egyébként, amelyeket példaként is lehetne állítani. Izland esetében például jelentősen megerősítették ezeket az intézkedéseket, és ezért a paritásos részvétel a vezető testületekben javult. Tehát ott x 40-50 százalékos részvételt is támogatnak a vezető szervekben, a nők részvételét. Nagyon fontos ez akkor, amikor a felelősség ügyet, a felelősöket vizsgáljuk, és megpróbáljuk a javító intézkedéseket megfogalmazni. A gazdasági válság és a pénzügyi válság meg, a kiutat így lehet megtalálni. Végül pedig hadd említsem meg a válság eny, kiadásainak enyhítésére vonatkozó intézkedésekkel kapcsolatban. Vannak olyan intézkedések, amelyek tényszerűek, és vannak, amelyek e, e, lehetségesek új gazdasági kontextus alapján. Egy új gazdasági és szociális környezet kialakítását tehetnék ezek a lehetőségek megvalósíthatóvá. A, azok a rések, ahogy nevezik, vagy tulajdonképpen esélyek arra, hogy munkahelyeket teremtsünk, azok igenis megvannak, és ezek alapján nagyon fontos egyebek között, hogy zöld munkahelyeket teremtsünk, ösztönözzük a befektetéseket, elsősorban azokon a területeken, amelyek közvetlen kapcsolatban vannak például a megújuló energiákkal, a CO2 kibocsátás csökkentésével. Rendkívül fontos ez. De azt is látnunk kell, látni kell, hogyha ezt nem egészítik ki olyan támogatásokkal, amely e területeken dolgozó nőket segíti, és a területek ken a paritásos munkavállalást erősíti, akkor sajnos korábbi idők hibájába esünk vissza, rengeteg pénzt fogunk oda investálni, ahol megint csak férfiak vagy sok férfi dolgozik, és feltétlenül el kell kerülni a múlt hibáit. Nem kellene újra a korábbi hiányosságokat reprodukálni. Nagyon fontos azonban, hogy az új ágazatokat támogassuk, mégpedig úgy, hogy a nők képviselete azonos legyen. Van egy dolog, amit majdnem elfelejtettem. Más területeken való beruházás, befektetés olyanokon, ahol ahol már a nők jelenléte eh, szembeötlő. Vannak olyan tevékenységek, ahol rengeteg nő dolgozik az állami szektorban, de nem csak itt. Nos, úgy gondolom, hogy most nekünk sajnos be kell látnunk, hogy az előttünk lévő javaslatokban semmi nem mutat arra, hogy a, akár a bizottság, akár a tanács olyan javaslatokat tett volna, amelyekben az állami szektorban pontosan ezeket a tevékenységeket értékelni jobban az ellátás, szociális intézkedések révén, vagy a gondozásban való, a szociális struktúrában való munkát. Pedig ezekkel rengeteg új lehetőséget lehetne teremteni. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy ezeket a, az egyenlőtlenségeket korrigáljuk. Esélyként kell ezt értékelnünk, és ki kell használnunk ezt az esélyt. Van persze egy adhok bizottsága a parlamentnek, nem állandó. A pénzügyi válság hatásaival foglalkozó adhok bizottság, és az esélyegyenlőség kérdéseit például pont ennél a bizottságnál lehetne érvényesítetnünk, javaslatokat előterjesztenünk ott. Ott biztosíthatnánk azt, hogy a válság hatásait, hogyha ellensúlyozzák, akkor egy, egyben a strukturális egyenlőtlenségeket is ellensúlyozzák. Ha ezt most nem tesszük meg, akkor a jövőben sokkal erősebb negatív hatások lesznek. Ugye a válság jelenleg nagyon súlyosan érinti a nőket. És a nők a munka világában és egyáltalán egyre nagyobb mértékben jelennek meg a gazdasági válság most a nőket így még inkább érinti, hiszen egyrészt nagyobb mértékben vesznek részt a munkavilágában, másrészt pedig olyan helyeken dolgoznak, ahol a munkabiztonsága nem olyan erős, a szerződéses biztonságok nincsen, vagy egyszerűen a, a bérkülönbségek miatt, vagy egyéb diszkrimináció problémák miatt hátrányokat szerveznek, amely a család munka összeegyeztetésével kapcsolatos. Ez is olyan, a, nyilvánvalóan, amely a 2020-as program része, de jelenleg még sincs, valami, még sincs semmilyen nyilvánvaló formában megfogalmazva, úgyhogy ehhez is hozzájárulhatnánk. Köszönöm. Gracias. Köszönöm szépen. tűnik, hogy senki sem kért szót, de én vagyok az árnyék de a szocialista frakció részéről, és ezért szeretnék hozzászólni egy kicsit ezzel a saját kezdeményezési jelentéssel kapcsolatban. A jelentés nagyon fontos témával foglalkozik, és nagyon aktuális is a téma. A jelentéstevő már elmondta, hogy ezt a válságot elsősorban a férfiak okozták. Ugyanis a három pénzügyi intézményben kevés nő volt ezekben az intézményekben, amelyek Európát kormányozták. És ez a kevés női képviselet nemzeti szinten is látható a 27 tagállamban. A 27 tagállam központi bankjai közül egyet sem nő vezet csak férfiak. Ezen kívül az is igaz, hogy a nőket sújtja leginkább ez a válság. Ugyanis őket sújtja leginkább a bizonytalan állások, az elbocsátások és a többinek a helyzete, és ők kevésbé férnek hozzá a gazdasági és pénzügyi döntési, kérdések döntési folyamatához. A férfiak és a nők közötti bérszakadéket és szakadékot is említettük már, és sajnos 2007-ben 17 százalék volt, és most ez 17,6 százalék, tehát nőtt. Épp ezért úgy érzem, hogy nagyon fontos elgondolkodnunk azon, hogy a nők hogy járulhatnak hozzá, hogy kikeveredjünk a válságból. Tehát ezt a kettős célt kell figyelembe venni. Tehát azt, hogy a válság a nőket jobban sújtja, és hogy ez mennyire történik, és a másik pedig, hogy a nők mennyire segíthetnek abban, hogy kilábaljunk a válságból. Ezen utóbbi kérdéssel kapcsolatban nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük azokat a tanulmányokat, amelyeket ezzel a témával kapcsolatban folytattak. Ezekben a tanulmányokban azt látjuk, hogy azon vállalatok, ahol az igazgató tanácsban több nő ül, jobb eredményeket érnek el. Olyan vállalatok, ahol több a nő, azok a tőzsdén is jobban szerepelnek. És ezen kívül a, a forgalmuk is sokkal jobb, az eredményeik is jobb, méghozzá 70-80 eh, százalékkal jobb, mint átlagban. Tehát valóban eh, láthatók eh, a bizonyítékok is, hogy a nők jelenléte az jótékony hatással van. Aztán vannak más tanulmányok, amelyek azt mutatják, hogy ha a nőkbe fektetünk be, akkor az a vállalat számára is jó, de nem csak a vállalat számára, hanem az egész társadalom számára. Láthattuk, hogy a nők több pénzt fordítanak a gyermekeik iskoláztatására, ösztönzik őket arra, hogy magasabb szinten is tanulmányokat folytassanak, és jó eredményeket éljenek el, és lényeges szerepet játszanak a család költségvetésének vezetésében is. Végs, végül pedig még egy dolgot szeretnék említeni, és pedig hallottuk a norvég példát és francia példát is fel lehet hozni, ugyanis Franciaország jelenleg 40%-os kvótát állapított meg a vállalatok, az állami vállalatok igazgató tanácsában és a e, tőzsdén is. Tehát egy kvótarendszert próbálnak bevezetni. E, egy már létezik a politikai rendszerben, e, de ez most a vállalati szinten is így fog történni. Végül pedig ez a jelentés azt mutatja, hogy a 2020-as stratégia keretét illetően új lehetőségek nyílnak. Nyilvánvalóan a gazdasági fejlődés szempontjából új paradigmára van szükség, ennek pedig figyelembe kell venni a nők részvételét egyrészt, másrészt pedig az új gazdaságpolitikáknak a következményeit, és hogy ezek milyen hatást gyakorolnak a nőkre. Nyilvánvalóan, hogy nem ugyanaz a hatása egy szakpolitikának a nőkre, mint a férfiakra. Tehát nemtől függő a hatás. És ezért a 2020-as stratégiában ezt is figyelembe kell venni. Ezen kívül ez egy jó alkalom arra, hogy ezt a paradigmaváltást figyelembe vesz, vegyük, és a nők szerepét a gazdasági fejlődésben mind a tagállamokban, mind az egész világon figyelembe veszik. Többen is szeret, kértek szót, e, most az alelnök kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon sok érdekes dolog van ebben a jelentésben, és köszönöm szépen Romeva urat, és Eszterel a asszonyt is az előadásért és a kiegészítésért, ugyanis nagyon sok alapvető témával foglalkoztak. Különösen Esztrella asszony is mondta, hogy a nők hiánya bizonyás felelős pozíciókban, mind európai, mind világszinten, szinten, és a tagállamokban is milyen problémákat okoz. Itt említett százalékokat is. De szeretném, hogyha ezeket konkrét formába öntenénk az ütemtervben. Azért, hogy egy nő ugyanolyan fizetést kapjon, mint egy férfi január 1-től december 31-ig de ehhez egy nőnek jelenleg március 26-ig kell a következő év március 26-áig dolgoznia. Tehát egy negyed évvel többet minden évben. Tehát évente egy negy évvel többet. És akkor a bérszakadék és az előítélet a nőkkel szemben a férfiak javára egyre súlyabb, súlyosabb lesz. Én ezt most nem feminista szemszögből nézem, hanem az egyenlőséget keresem, tehát ugyanolyan munkáért, ugyanolyan bér járjon. És ezért ma fontos, hogy valóban kifejezzük, hogy a nők sokkal többet szenvednek a válságtól, mint a férfiak. Épp ezért nekünk sokkal jobban elébe kell menni ezeknek a dolgoknak, tehát proaktívabbnak kell lenni, azért, hogy ezt a bérszakadékot megszüntessük. És ehhez világos célokat kell kitűzni, és részben ez már létezik a dokumentumban is, de fontos, hogy e, alaposan elemezzük a e, nőkre és a férfiakra vonatkozó statisztikákat, de ennél jóval messzebbre kell eljutni, és pedig a bérszakadék megszüntetéséért. A nők nem viselik el többé, hogy e, a, a, a fizetések területén így bánjanak velük. Végül pedig van egy dolog, amit nem találok a Romevo jelentésben, és szeretném benne látni, és pedig, hogy az alapvető probléma az, hogy a nők jobban képzettek, mint a férfiak. Minden statisztika ezt mutatja. És a CEDEFOP-pal ezzel a témával foglalkozni fogunk, és más intézményekkel is, hiszen mivel a nőknek sokkal jobb képzettsége van, akkor hogy lehet megmagyarázni azt, hogy a gazdasági eh, válságban a nők azok csak részmunkaidős eh, munkákat eh, kapnak, és jogilag gyöngébb helyzetben vannak, pedig jobban képzetek. Nos, ezt szeretném az ön jelentésében látni, ugyanis ezt kell megtámadnunk és azt hiszem, hogy a válság tulajdonképpen megmutatta ezt a helyzetet, és épp ezért kell a probléma gyökeréig visszaásnunk. Ha ezt nem tesszük meg most, a 2020-as stratégiában, akkor igazából nem akarjuk elvégezni ezt a feladatot. Tehát azt szeretném, hogy ez a probléma, és pedig a képzettség és a foglalkoztatottság közötti különbséggel foglalkozunk ebben a munkában. Ennek eredményeként szeretném, hogyha egy másik problémával is foglalkoznánk, és pedig egy azzal a fajta korlátozással, és itt nem az érdekel engem, hogy a felelősöket találjuk meg, hanem inkább a megoldásokat. Tehát azzal foglalkozzunk, hogy mit teszi lehetetlenné azt, hogy a nők előre lépjenek, mindegy, hogy most a karrierjükben, vagy pedig eh, akár a magánvállalkozásokban, akár az állami pozíciókban. Tehát azt hiszem, hogy az oktatásban az egész élethosszantig tartó tanulásban, ez a bizonyos üvegplafon, ahogy hívják, megszűnjön. Tehát aktívabban foglalkozunk ezzel a 2020-as stratégiában, és az egész élethosszuk tartó ö, tanulásban ö, megvalósítsuk azt, hogy a nők szabadon ö, messzebbre eljussanak. A statisztikákban ezt most látjuk, mint már mondtam, és itt ezért ez a, font, a téma nagyon fontos. A második megjegy, a harmadik megjegyzésem, amit, és ezt is szeretném a jelentésben látni, legalábbis nem olyan formában találom benne, ahogy szerettem volna, és pedig az, hogy az állami szektorban elsősorban a férfiakat látjuk. Már említette Romeva asszony a francia példát, de miért kérdez, kérjük a többiektől, kérjük számon a többiektől azt, amit mi nem végzünk el. Tehát a, a magánszektorban és az állami szektorban megvizsgáljuk ezt a kérdéseket, akkor láthatjuk, hogy a hierarchiában a nők egyszer csak eltűnnek. És az állami szektorban is ezt látjuk, és ezért azt szeretném, hogy a 2020-as stratégiában legyen egy ilyen célkitűzés, tehát hogy a nők a felsőbb szinteken is szerepeljenek. A negyedik megjegyzésem a kvótákkal kapcsolatban. El kell mondanom, hogy Franciaországban a politikai szintéren vannak kvóták, de hát azért ezek a kvóták tulajdonképpen egy védőkorlátot hoznak létre egy olyan kategória számára, amely gyenge. Szerintem, hogyha egyenlők a kompetenciák, akkor egyenlő helyeket kell biztosítani az embereknek. De körülbelül tíz év óta van ez csak így, de visszatekintve meg kell vallanom, hogy ezek a kvóták valóban a paritás elérését segítik. De nem szabad a kvótem módszerénél maradni, ugyanis túl sokan mondják azt, hogy a nek, nők nem kompetensek, nem hozzáértek, és mégis ők kerülnek a második kompetencia szintre, tehát ezeket a pozíciókat ők kapják. De azok a nők, azok a hozzáértő nők, akik valóban felszabadultak azért, hogy ezeket a helyeket megérdemeljék, azokból nem sokat látok. Tehát a kvótákat más lehetőségekkel együtt kell használni. És ezeket a más lehetőségeket kérem most. Ezek ne legyenek öncélúak, hanem csak egy bizonyos irány szabjanak. Végül pedig éberen kell mindannyiunknak figyelni egy kérdésre, beszélünk róla, de nem cselekszünk. Ez pedig a családi, a magánélet és a szakmai élet közötti egyensúly. Tehát mi szeretnénk, hogy össze lehessen egyeztetni ezt a kétfajta életet. Elnök, köszönöm szépen. Asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. A magam részéről gratulálni szeretnék mindenek előtt a jelentéstevőnek az elvégzett munkáért. Nagyon sok kiváló megjegyzés és meglátás van ebben a jelentésben, és általában örülök annak, hogy az Európai Parlament egy ilyen saját kezdeményezésű jelentést fogalmazott meg. Teljes mértékben támogatom a képviselőtársamat is, meg Sáthi Érasszonyt is. És csak annyit tennék hozzá az általuk mondottakhoz, hogy az esélyegyenlőség feltétlenül jól meghatározott és körvonalazott fejezet kell legyen a 2020-as stratégiában. A gazdasági válság gáz, gaz, társadalmi kihatásait különösen a nőket sújtották, különösen a munkához való hozzáférésükben jelentkeznek ezek a károk, és abban is egyetértek, hogy a közszektornak kell példát nyújtania az esélyegyenlőségben, a foglalkoztatás terén. Hadd éljek egy példával. Romániában, hazámban nagyon sok elbocsátást terveznek az elkövetkező időszakban. Olyan ágazatokban még hozzá, ahol a foglalkoztattak többsége nő, például az oktatásban 50 ezer munkahelyet szüntetnének meg, 85% ezeknek nők által betöltött munkahely. És hasonló híreket hallok más a válság által súlyosan érintett tagállamokból is. Ezért fontos az, hogy a jelentésünk különös figyelmet szenteljen, és felhívja a figyelmet, a tagállamok figyelmét ezekre a kérdésekre. Arra, hogy amikor a közszektorban munkahelyeket szüntetnek meg, elbocsátások történnek. Az első kritérium alapján figyelembe kell venni azt is, hogyha például a nő az egyetlen kereső a családban, akkor ne bocsáthassák el. Ezen túl Romániában elmondható, hogy azok az intézmények, amelyeknek feladatai éppen az, hogy a nők és férfiak közötti esélyegyenlőséget biztosítsák, például a, a családon belüli erőszakkal foglalkozó hatóság vagy intézmény nem bír elégséges emberi erőforrással. Nem csak arról van szó, hogy kevés ember dolgozik ezekben, hanem pont ezt az intézményt úgymond lenyelte egy nagyobb közintézmény, és eltűnt azon belül a családon belül erőszakkal foglalkozó külön intézmény Romániában. Tehát ha valóban az a célunk, hogy, hogy egyenlőség valósuljon meg társadalmainkban, és valóban ezt akarjuk támogatni, akkor afelől is gondoskodnunk kell, hogy erre vonatkozó intézmények is működjenek és hatékonyak legyenek. Azok az intézmények, amelyek a nők jogaiért harcolnak, hatékonyan működhessenek. És aztán még egy utolsó, de fontosnak érzett, érzett megjegyzésem. A válság idején is szükség van beruházásokra. Ezt gyakran halljuk. Ám ezen túl én abban is hiszek, hogy erőteljesebben kell hangsúlyoznunk a nők részvételét, a nők bevonását a gazdasági folyamatokba, legyen az hitelezési, finanszírozási programok, vagy akár a gazdas, az energiahatékonyság vagy a megújuló energiaforrásokra való támaszkodás célzó projektekben is. Ezeket is meg kell nyitni a nők előtt, akár a háztartási vetületét hangsúlyozva ezeknek a projekteknek. Ez is egy fontos javaslat lehet. Ennyire szorítkoznék most, és remélem majd, hogy a áprilisig, nem tudom pontosan mikor lesz a módosító benyújtásának határideje, de addig remélem lesz még alkalom még cserélnünk a jelentés tárgyában. Köszönöm, Plumasszony. Gurmai asszony a szó. először is szeretnék csatlakozni a elnöktársamhoz. Való és igaz, hogy pozitív diszkriminációra van szükség ahhoz, hogy a nők jelentősebben lehetőséget kaphassanak pozíciószerzésre, úgyhogy én alkotmányi bizottság első alelnökeként kísérletet fogok tenni arra, hogy egy nők és férfiak egyenlő részvételéről szóló jelentést megpróbáljunk újra elfogadtatni, és hát remélem, hogy segít abban, hogy a néppárt ebben támogató legyen. Sajnálatos módon az előző ciklusban erre nem volt lehetőség. Nos, elnézést a késésért Fazaka Szabolcs képviselőtársamnak az állami számvevőszéki meghallgatása volt, úgyhogy ezért késtem. Annyit szeretnék csak egy mondatban mondani a New York úttal kapcsolatosan, hogy nagyon köszönöm, hogy részese lehettem. Köszönöm a saját szocialista frakciómnak, nagyon kiváló munkát végzett a csapat. Köszönöm a titkárságnak, hogy segítette ezt a munkát olyan tisztességesen előkészíteni. És akkor most a jelentéstervezetről nagyon fontosnak tartom, hogy Raúl Romeva képviselő úr már nem az első ciklusban tölti velünk az időt itt a bizottságban. Meggyőződésem, hogy egy rendkívül fontos ügyet vett elő. A jelentést meglehetősen kiegyensúlyozottnak tartom, és gyakorlatilag olyan szempontokra is fölhívta a figyelmet, amiket egyébként mi tudunk, de nagyon fontos, hogy a választópolgárok is pontosan értsék, hogy valóban mi nők másképpen gazdálkodunk, kerüljük a kockázatot, mondhatni háromig számolunk, mielőtt a döntéseinket meghozzuk, és természetesen jóval nagyobb hangsúlyt jóval nagyobb hangsúlyt. D'accord, d'accord, a szári maseri belzse, szél je sais D'accord. Természetesen nagyon fontos az is, hogy mi nők háromig számolunk általában a döntések előtt, és nagyobb hangsúlyt helyezünk a hosszú távú kilátásokra is. A gazdasági válságról nyilvánvaló, hogy 80%-ban a férfiak veszítették el a munkahelyeiket, Miért? Mert pontosan tudjuk, hogy a válság elsődlegesen a pénzügyi szektort, az autóipart és az építőipart érintette, ahol többségében férfi vezetők voltak. Hogyha megnézzük a CAC 40 statisztikáját, ez egy francia statisztika, ami arról szól, hogy két olyan bank volt, ahol viszonylag könnyedén viselte túl a válságot, az egyik, ahol női banki vezető volt, a másik pedig erre Esztrel a képviselőtársam is már utalt, E, ahol a vezetésben jelentősebb számban e, voltak a nők. E, még két megjegyzést egyetértek, hogy az üvegplafon elméletével valóban foglalkozni kell. Kétségtelen tény, hogy a béróló bezárása nagyon fontos. Tudjuk azt, hogy 2007-ben az esélyegyelőség évében éppen 50 éve ünnepeltük a római szerződést, ami már megfogalmazta az egyenlő munkáért egyenlő bér elvét ez volt az év, ahol ezt követően Bauer Edith képviselőtársam egy jelentős készített, és szeretném emlékeztetni magunkat arra, ez a jelentés pontosan leírta azt, hogyha minden változatlan formában zajlik, 70 év kell ahhoz, hogy ezt a fajta bérólót be tudjuk zárni, tehát valóban megfelelő eszközökre van szükség ahhoz, hogy igenis ez ügyben lépni tudjunk. Kétségtelen tény, hogy 2007-hez képest, most 2010-et írunk, valóban egy nőnek több mint 60 napot kell dolgozni ugyanazért a bérért. De hogyha megnézzük azt, hogyha egy nőnek nincsen gyereke, akkor ez a béroló 8% és minél több gyereke van, annál jobban kinyílik a béroló, tehát valóban három hónapot, sőt négy hónapot dolgozik többletbe ahhoz, hogy ugyanazt a bért megkapja, mint a férfitársa. Nagyon fontosnak tartom, képviselő úr, hogy ebben a jelentésben megemlíti a civil társadalmat, meggyőződésem, hogy a következő időszakban sokkal hangsúlyosabban kell foglalkozni, bevonni a civil társadalmat, és természetesen azt sem szabad elfelejteni, sejteni, hogy fontos, hogy az Eurostat valóban készíti a nemek szerinti statisztikákat, csak az a kérdés, hogy mennyire veszük ezeket a statisztikákat komolyan. Meggyőződésem, hogy politikai szándék szükséges mindehez, én úgy látom, hogy ebben a bizottságban megvan a szándék arra, hogy ez egy erős, jó jelentés legyen. Még egyszer gratulálok a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek. Köszönöm szépen, Gurmai asszony. Nőling asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Engem egy kicsit meglepett ez a hang, nem ebben a jelentés tervezetben. Á, sok általánosítás van benne, és sok ezek közül nem megalapozottnak tűnik. Úgy látom, hogy a jelentéstevő itt elsősorban a szakadékokat látja. Például a C preambulon kezdeti bekezdésben azt látjuk, hogy a vezető közgazdások azt látják, hogy itt a férfiak okozták a különböző problémákat. Hát kérem szépen azért vannak nők a pénzügyi ágazatban is, amikor ilyen vádakat illetünk valamit, akkor nem lehet itt ezt a, a férfiakat ö, ö, megcélozni csak. Egy másik be, preambulum bekezdésben az van, hogy a nőkkel kapcsolatban ö, ö, a férfiak nők közötti egyenlőséget lelassították, vagy eh, megszüntették. Hát az én országban ez nem így történt, tehát hogy lehet így általánosítani? Aztán a, azt láthatjuk még, hogy kizárják a nőket, de hát miből zárják ki őket. Tehát ezek azért olyan szövegek, amelyeket jobban kellene elemezni, hogy azért ne tegyük nevetségessé magunkat. Tehát ne ilyen módon fogalmazzuk meg ezeket a kérdéseket. Azt látjuk, hogy túl sok nő van az állami szektorban. Az én országomban az állami szektorban dolgozó nők sokkal jobb helyzetben vannak, mint a magánszektorban, és nem tudom, hogy miért hangzanak el olyanak, hogy a szociális szolgáltatások és a többi területén miért sporolnának a nőkön. Tehát nem értek egyet azzal, hogy elsősorban a nők ellen irányolnának ezek. Eh, az én országomban, tehát Luxemburgban eh, nem diszkriminálnak, tehát nem eh, hátrányos megkülönböztetésben részesítik a nőket, inkább a férfiakat, mert például az oktatás területén sokkal több nő dolgozik, mint férfi, tehát inkább a férfiak részesülnek hátrányos megkülönböztetésben lehet, hogy nem sokára pozitív akciókat, lépéseket kell tenni azért, hogy férfi tanárok legyenek. Luxemburgban azt vizsgáljuk most, hogy hogy lehetne egy, több férfi bíró, ugyanis egyre több a női bíró. Azért, mert a jogi tanulmányokat a nők végzik elsősorban. Tehát épp ezért őket látjuk a, a bíróságokon is, vagy az ügyvédi munkakörökben. Tehát azt hiszem, hogy azért figyeljünk, amikor ilyen kijelentéseket teszünk, akkor, hogy mi a helyzet. Aztán a migráns munkavállalókkal kapcsolatban is van itt egy megjegyzés. Nyilvánvalóan vannak migráns munkavállalók, de az én országomban például ugyanolyan jogaik vannak a szociális ellátáshoz, stb. Nem zárják ki őket. Lehet, hogy az illegális migránsokat kizárják, de a legális migránsokat nem zárják ki. Tehát az ilyen dolgokat, és itt aztán még sorolhatnám tovább őket, nem lenne szabad így benne hagyni ebben a jelentésben. Tehát vigyázzunk arra, hogy mit állítunk, és mit ítélünk el. Tehát ne általánosítsunk, ne túlozzunk. hiszen szerencsére sok tagállamban nem ez a helyzet. Aztán nézzük a 20-as bekezdést is. amikor itt 2,8 millió munkahelyről van szó, itt a zöld vagy környezetbarát munkahelyekről van szó. Nos, a bérolló létezik Van egy hírhet dokumentum, ami a bizottságtól jött a Nemzetközi Nőnappal kapcsolatban, amelynek a címe az kicsit fellengzősen karta nevet viseli, és az, abban arról van szó, hogy 2014-ig megszünteti a bizottság a bérszakadékot vagy bérollót. 1975 óta én már foglalkozom ezzel a bérollóval, és ezért felmerül a kérdés, hogy milyen eszközei vannak a bizottságnak, ami eddig nem volt, hogy valóban hatékonyan éberen ügyeljen ennek az irányelvnek a megfelelő alkalmazására a Luxemburgban nagyon-nagyon sok millió frankot annak idején vesztettek a bíróságnál ezekben az ügyekben, hiszen a, a nők kiálltak a jogaikért. Tehát valóban szüntessék meg a bérszakadékot, de van, és valóban vannak olyan ágazatok, és vannak olyan ágazatok, ahol a nők dominálnak, ahol van egy bérátlag, amely nem olyan jelentős, mint más területeken, de fontos, hogy a szakszervezetek, a szociális partnerek, amelyek a kollektív szerződésekről tárgyalnak, ezt hatékonyan tegyék. Tehát épp ezért kérdezem, hogy milyen eszközök állnak a bizottság rendelkezésre, hogy 2014-ig megszüntesse ezt a bérszakadékot. Németországban amikor csökkenteni akarják a bérszakadékot, akkor azt mondják, hogy lehet, hogy a GDP az 30%-kal csökkenne. Hát szóval nem tudom, hogy ki találta ki ezt a számot, de azért jó lenne ezeket megvizsgálni. Tehát talán ebben a jelentésben foglalkozni kellene ezzel a hírhet közleménnyel, tehát a bizottságnak ezzel a közleményével, ahelyett, hogy ilyen könnyű megjegyzéseket tennének. Köszönöm. Merci, Madame Luling. Köszönöm szépen, Luling asszony. Igen, Szeretném most a bizottság képviselőjétől megkérdezni, hogy kíván-e szólni a mai beszélgetésen. No. Úgy látom, nem. Jó. Akkor az előadó kapja meg újra a szót. Igen, köszönöm szépen. Ez volt ugye az első eszmecsere, és a módosítókról illetve a módosítókon keresztül lesz majd még lehetőségünk arra, hogy itt-ott korrigáljunk néhány pontot, új elemeket vigyünk a szövegbe, vagy nüanszírozzuk. Néhány dolgot, ha megengedik, azért nagyon röviden összefoglalnék. Tényleg csak összefoglalva, mi elhangzott. Néhány dolog ugyanis már az első hozzászólásomban, mint hogyha elsiklott volna, több kollega tért ki rá, és ezek a pontok a következők. A nők elleni erőszak az egyik. Ez egy olyan terület, amely egyre erősebben látható. A statisztikák is igazolják, hogy a válság idején a nők elleni erőszak erősödik. Akarjuk vagy sem, ezek a problémák erősödnek, és hogyha gazdasági jellegű bizonytalanságot tapasztalnak az emberek, akkor valóban adhat, adódhatnak abból erőszakos jellegű problémák. Bere, ö, ö, jelentésebben szerettem volna ezt is kiemelni. Ne feledkezzünk meg erről, mert ez a a politikai hibák egyik közvetlen következménye. Ezt erősebben szeretném, ha hangsúlyoznánk. E, elsősorban a nőkre és a bevándorló nőkre gondolunk ennél, hiszen nagyon gyakran fordul elő, hogy pont ezek a nők azok, akik még mindezen kívül is egyedül tartják el a családot akik nagyon bizonytalanok a munka körülményeik, munkaviszonyaikat illetően, és ha ők elveszítik a munkájukat, akkor még súlyosabb a helyzet. Én magam is támogatom azt, hogy jelezni kell, milyen nagy szükség van arra, hogy jó példával járjon elő az állami szektor. Ezt én is mondtam, így van, hogyha a magánszektor felé jelezzük, hogy ezt vagy azt kell tenni, akkor ugyanezt el kell várjuk az állami szektortól is, hiszen felelőssége e tekintetben is van. Nagyon pontosan tudnunk kell azt, hogy az állami szféra foglalkoztatási viszonyai a költségvetési intézkedésekkel szorosan összefüggenek. Ezek az intézkedések azonban gyakran a hangoztatott politikai céloknak ellentmondanak. És ezt is, ezt a kicsit kompenzációs jellegű tényezőt is figyelembe kell vennünk. Az állami szektornak ugye ilyen hatása van. Más dolog a, a kvóták, a pozitív diszkrimináció, vagy kiegyenlítő intézkedések, ahogy hívják gyakran ezeket. Tehát ez egy másik terület és másik kérdés, de ezekkel valóban a nők számára megkönnyíthető a munkahelyhez való hozzájutás, akár a, a politikai felelőssége vagy gazdasági felelőssége járó poszt megszerzése is. Úgy gondolom, hogy ezek nem az egy, ez, ez nem egy, egyedüli lehetőség, de sok lehetőség egyike, amelyet most használnunk kell. A család és munkahely összeegyeztethetőségét a politikának is támogatni kell, és ezt meg kell említeni, hogyha nem teszi a szöveg. Abszolút szükség van erre. Ha konkrét módosító javaslatok lesznek erre vonatkozóan, azokat természetesen felveszem. Nem pusztán a család és a munkavállalás, hanem e- általában a magánélet és a munka összeegyeztethetőségéről is szó van, hiszen a, a magánélet, az egyén élete, akár nő, akár férfi, nagyon fontos. És ugye ez a, a nő esetében a, a családért tett kötelezettségeken túlmutat. A nők esetében is. Lulingasszony megjegyzéseivel kapcsolatban hagyj jegyezzem meg, hogy, hogy nem én találtam ki ezeket a dolgokat. Minden, amit elmondtam, nyilvánosan hozzáférhető forrásokból, és nem csak nyilvános, hanem elismert forrásokból származik. Tehát például a, a zöld munkahelyek támogatását szolgáló intézkedések a, az Agenda 2020-ban is benne van, ez a bizottságtól van meg. Én magam semmit nem találtam itt ki, minden igazolható forrásból származik. Jó, lehet, hogy nem kell ezzel egyetérteni, de ezek igazolható források. De azért a hitelességét nem kérdőjelezhetjük meg. Megbízható forrásokra támaszkodtam a munkám során. A következő. Amikor bizonyos jogokról beszélünk, vagy akkor, amikor arról szólunk, hogy a nőknek milyen jogai vannak, akkor ne a luxemburgi helyzetből induljunk ki, mert hát sajnos nem mind a 27 tagállam, vagy, vagy bocsánat, tehát nem mind a 27 tagállam olyan, mint Luxemburg. A, mi kötelezettségünk azonban az, hogy mind a 27 országot nézzük. Bizonyos dolgokat persze át lehet venni, de azért elképzelhető, hogy a különböző országokban eltérőek a feltételek, és konkrét intézkedések eltérhetnek a különböző területek, országok között. Nekünk kötelességünk mindezt szem előtt tartani, Egyébként nem fogjuk tudni a strukturális problémákat ezek között az országok között korrigálni. Mint mondtam, ez tehát csak kiinduló pont minden olyan módosító javaslat, amely a jelentés kérdéseivel vagy azon kívül van, kérdésekkel vannak kapcsolatban, azokat természetesen felveszem, azért, hogy ne csak hogy hiteles, de hasznos, hasznos szöveg is szülessen. Végül is ez a szándék. Köszönöm szépen. Köszönöm Romeva úrnak, és köszönöm a kollégáknak is, mert nagyon érdekes volt a vita. Ugye folytatjuk ezt. A módosító indítványok beérkezésének határideje március 23-a 12 óra, és júni, május 3-án és 4-én szavazunk, és júliusban júliusban kerül a plenáris elő. Köszönöm szépen. A következő napi rendi pontunk a hetes. A téma a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó ütemterv eredményeinek értékelése és az előretekintő ajánlások 2006 es időszakról van szó. Talán ez a legfontosabb kérdésünk, hogy végre azzal is foglalkozzunk, amit a jövőben tehetünk. Az előadó Figurédo asszony, a GUE NGL frakciótól. És eddig már a, az októberi koordinátori ülésen úgy határoztunk, hogy nagyon fontos, eh, eh, hogy ez, az elő, ez a jelentés megszülessen, és így erre sor is került. Figurédó asszonyt kérem, hogy tájékoztasson minket először a jelentés tervezetről, és utána megvitatjuk ezt. Talán azt is meghallhatjuk, hogy hogyan kíván tovább dolgozni, majd Figurédó asszony, meg is adom a szót. Muito obrigada, senhora presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. mint már hallottuk, ez a jelentés az itt hozott döntés alapján indult el. Az alapvető gondolat az volt, hogy olyan intézkedéseket hozzunk, amelyeket az Európai Bizottság figyelembe veszi, amikor az új e- esélyegyenlőségi stratégiát hozza létre. Ugyanakkor közben eszmecserét folytattunk Reding biztos asszonynal, aki tájékoztatott bennünket arról, hogy hajlandó meghallgatni a bizottságunkat, és figyelembe venni a bizottság nézeteit. Azt mondta, hogy amikor ezeket meghallgatta, akkor szeptemberről fogja a bizottságnak a javaslatait benyújtani. Ez több időt biztosít számunkra, ugyanis eredetileg júniusra vagy júliusra mondták ennek a benyújtását, és épp ezért akasztott bennünket, hogy szoros lesz az időbeosztás, hogyha valóban szeretnénk hozzájárulni ehhez az új stratégiához. Elnök asszony, biztos vagyok benne, hogy ön is tudja ezt, tehát, hogy Reding biztos asszony hajlandónak mutatkozott, hogy ezzel a stratégiával kapcsolatban hajlandó velünk párbeszédet folytatni, és részt venni ebben a közös párbeszédben azért, hogy jelentős előrelépést érhessünk el, és ne csak az a nyilatkozat legyen meg, amit eredetleg szándékoztunk. Tehát bemutat, meg bizonyos, tehát biztosított bennünket arról, hogy most az elméletet gyakorlatra akarja fordítani, és tényleg egy valós stratégiát kialakítani. A, ezt a szöveget a legutóbbi megbeszélések alapján állítottuk össze, de a szándék már kezdetekkor is létezett. Ha megnézzük a 2006-2010-es egyenlőségi ütemtervet, akkor láthatjuk, hogy nagyon fontos nemek közötti egyenlőségi célkitűzések jelennek meg ezzel kapcsolatban. Nem hiszem, hogy most át kellene tekinteni, hogy milyen lépésekkel haladtunk előre, hiszen ezeket már többször említettük. Voltak olyan esetek, amikor elére léptünk, de voltak, amikor visszafelé léptünk. Nem hiszem, hogy ezeket most taglalni kellene itt. Inkább azt kell megnéznünk, hogy mit kell most tennünk, hogy valóban elinduljon ez a folyamat. Természetesen a többség fogja ezt itt eldönteni, de úgy érzem, hogy a jövőben elsősorban a politikai célkitűzésekre kell koncentrálnunk. Ne csak szándéknyilatkozat legyen ez, hanem valódi program, amely kötelező vállalásokat tartalmaz. Ezért ezt az állásfoglalást két részre osztottuk. Az egyik az intézményi megközelítést taglalja, néhány fontos megjegyzésen, hiszen nyilvánvalóan vannak korlátai annak is, hogy ebben a kezdeti időszakban mit írhatunk bele ebbe a tervezetbe. Itt szeretném megköszönni a bizottságnak a titkárságát, hogy támogatott bennünket ebben a munkában. Persze szerettem volna jóval többet belevenni ebbe, de mint mondtam, a kezdeti időszakban azért korlátozva vannak a lehetőségeink. Majd lesznek módosítások, változtatások, stb és ezeket is figyelembe kell majd vennünk. Nos, akkor nézzük tehát az intézményi szintet, és milyen javaslatokat nyújtottunk ott be. Először is azt javasoljuk, hogy legyen politikai kötelezettségvállalás a pekingi tevékenységi cselekvési platform alapján. Próbáltuk hangsúlyozni azt, hogy a tanács fogadja el az új bizottsági javaslatot. Nem akarjuk azt, hogy ez csak a bizottságtól származott, hanem a tanácstól is. Ennek az oka az, hogy a 2020-as program az a bizottságnak a javaslata, és a tanács majd elfogadja. És itt nem akarjuk, hogy ugyanez legyen, hanem azt akarjuk, hogy ezzel a folyamattal egy politikai előrelépés történjen, tehát hogy a tagállamok kormányai kötelezzék el magukat. És ez világos előrelépést jelentene. Persze az Európai Parlament a saját véleményét is megfogalmazza, és pedig, hogy az egyenlőségi politikát most akkor el szeretné inteni. Aztán szeretnénk, hogyha ezt a folyamatot rendszeres kísérlet folyamatosan, párhuzamosan kísérni. Tehát azt akarjuk, hogy ez évente történjen meg, azért, hogy az európai intézményeknek egy saját platformja legyen, legyen ez egy trojka, a, bizottság, a tanács és a parlament között, amely a nemek közötti egyenlőségi stratégiának az eredményeit jelenti az év végén, vagy októberben, vagy januárban, mindegy, hogy mikor, de legyen valamilyen fajta felülvizsgálat mindegyik évben. Ilyen módon mindenki részesének érzi majd magát ebben a feladatban, ezen célkitűzések megvalósításában. Ez láthatóbbá is teszi ezeket a kérdéseket. Az érdekelt felek, a nők, saját maguk, a különböző szervezetek uniók és a tagállamokban létező struktúrák által lesznek képviselve, és a különböző országok parlamentjeiben, és parlamentjei által, és az európai intézmények által is. Ez egy nagyon jó platform lenne akkor, és hogyha ezt sikerülne elérni, akkor nyilvánvalóan ez az egész munka reflektorfénybe kerülne. Megint szeretnék emlékeztetni arra, hogy a parlamentben a Lisszaboni stratégiával és ezt tettük a parlamentben, tehát évente volt jelentés arról, hogy milyen előrelepést tettünk. De a nemek közötti egyenlőség kérdéseit sosem tartották eléggé fontosnak arra, hogy évente felülvizsgálják az előrehaladást. Tehát azt hiszem, hogy jelentős előrelépést mutatna az, hogyha ezt megtennénk, és hogy ezt megtegyük azokat a mechanizmusokat kell felhasználni, amelyeket már más szakpolitikai területeken felhasználtak, és ezeket a nemek közötti egyenlőség eh, politikai területén kell eh, felhasználni. Van egy eh, nemek közötti egyenlőség intézménye, amely idén júniusban fog elkezdeni, működni, ugyanakkor nyomást kell gyakorolni azért, hogy ez az intézmény működjön, és megfelelő források álljanak rendelkezésre, hiszen a nemek közötti egyenlőség pénzt igényel, és mi mindig hátul kullogunk, amikor a költségvetésről van szó. Tehát mind európai, mind nemzeti szinten amikor megváltozik a költségvetés, akkor sajnos a e, mi e, területünk is hátrányt szenved. Tehát ezért van szükség arra, hogy nyomást gyakoroljunk. Az európai szintű politikusok, akik a szakpolitikákról döntenek, megfelelően kell, hogy nemzeti szinten elemezzék a, a politikák megvalósítását. Tehát az egyenlőségi politikának az eredményeit megfelelően kell értékelni, hiszen ezeknek következményei vannak a nőkre magukra is. Hogyha ezt sikerül elérnünk, akkor állandó nyomást tudunk gyakorolni eh, a döntéshozókra azért, hogy a nem meg közötti egyenlőség az minden politikai területen és szintén nemzeti, regionális, európai szinten eh, érvényesüljenek. Tehát ilyen okokból gyakorlati szinten több javaslatot is felsorolunk itt. És szükség van a összehangoló intézkedésekre, amelyek a nemek közötti egyenlőségi politikákat állandóan értékeli. Tehát a különböző szolgálatok közötti koordinációt vizsgálni kell, mert gyak, gyakorlatban nem megfelelően működik, ellentmondások vannak, és ezeket el kell kerülni. Nagyon fontos ezen kívül, hogy integrált politikai megközelítést alkalmazzuk, alkalmazzunk. Hogyha megnézzük a gazdasági területet, és most hallottuk a, kollégának az előadását, a gazdasági és pénzügyi válság társadalmi következményeiről. De vannak más ágazatok is, például a költségvetés területe, ahol figyelembe kell, hogy nemek közötti egyenlőséget. A mainstreaming, tehát ennek a mindenféle politikában való megjelenése a nagyon fontos kérdés a szavak azok elrepülnek, ezért le kell írni ezeket a, a dolgokat azért, hogy mindenki tudatában legyen velük. Nem akarok most itt általánosítani, vannak akik jól elvégzik a feladatokat, de hogyha állandóan nyomon kísérjük, hogy mi történik, és a bevált gyakorlatokról jelentünk, az nagyon jó eszköz biztosít számunkra arra, hogy tudatosabban lássuk, hogy mi történik. És ezen kívül a bevált gyakorlatokat is terjesztjük majd. Nagyon fontos természetesen az is, hogy egy kettős megközelítést használjunk, hiszen olyan stratégiára van szükség, amely egy e, integrált megközelítést biztosít a nemek közötti politikára, de ugyanakkor konkrét intézkedésre, jogalkotási, költségvetési ellenőrzési módszerekre van szükség azért, hogy valóban a gyakorlatba üntessék ezeket a problémákat. Az egyik legnagyobb probléma a nemek közötti egyenlőség politikájával az, hogy nem követjük nyomon mindig, és nem vizsgáljuk, hogy valóban végrehajtják-e őket. Tehát ezeket a problémákat a tagállamokkal kell megvitatni amikor ezt mondom, akkor nem arra gondolok, hogy menjünk el a tagállamokba és szankciókkal sújtsuk őket. Itt inkább azt védem, hogy mindenki nagyobb felelősséget vállaljon. Tehát hogyha európai szinten intézkedéseket hozunk, akkor ezeket végre kell hajtani, és minden évben számon kell kérni, hogy mit tettek az emberek, hogy ezeket a politikákat megvalósítsák. Tehát ösztönözni kell, a jó bevált gyakorlatot kell terjeszteni, és lehet, hogy díjakat, jutalmakat kell bizonyos területeken bevezetni azért, hogy az emberek gyorsabban elérjék a célkitűzéseket tehát nagyon sok módja van annak, hogy hogy lehet ezt elérni. Nem szankciókkal kell, én most nem akarom itt a szankciókat védeni. A parlamentben jobban kell figyelni a különböző nemzeti delegációkra, vagy hogy milyen feladatokat osztunk le a különböző tagállamokra. A bizottságban, a szakbizottságban meg kell vizsgálni, hogy a különböző parlamenti szakbizottságok és delegációk hogyan figyelhetnek jobban a nemek közötti egyenlőségi kérdésekre. Az Európai Parlament eh, megerősíte azt jelenti, hogy a nemek közötti politikát is megerősítjük az Európai Parlamentben. Tehát tudnunk kell, hogy a kollégák mit eh, tesznek a különböző bizottságokban és frakciókban. Tehát politikai szinten, intézményi eh, szinten ezek azok a célkitűzések, amelyekre figyelni kell. Aztán vannak konkrét konkrétabb célkitűzések is a különböző szakpolitikai területeken. Vannak területek, ahol már sok eredményt értünk el, és a svéd soros elnökség is nagyon jó eredményeket ért el. A Pekingi plusz 15-ös platformnak a munkáját elemezték, és ez nagyon fontos volt. De ezt tovább kell folytatnunk, megfelelő mutatókat kell kialakítani, megfelelő szerepeket kell kialakítani, és az 12 szakpolitikai területre kell figyelnünk, amelyet itt kiemeltek. Az Európai Bizottság amelynek már nagyon jó a platformja, jó kiinduló pont a munkánkra. Ezt felhasználhatjuk arra, hogy ösztönözzünk és az alapokat is lehet javítani. Természetesen, amikor a női emancipációról beszélünk, akkor figyelembe kell venni, hogy ez lehetetlen a nők gazdasági emancipációja e, nélkül. A szegénység elleni harcban ez egy nagyon fontos kérdés. A szegénység elleni harc az szükségképpen be kell, hogy vonja a nőket. Különböző, mindenen átvonuló szakpolitikát kell folytatni a nemek közötti egyenlőség területén ma is már nagyon sok olyan szakpolitikai döntést hoznak, amely a nők helyzetét, gazdasági és szociális helyzetét megnehezíti, és lehetetlené teszi, hogy valós emancipáció megtörténjen. Nyilvánvalóan nagyon ambiciózus célkitűzések is vannak, és mi ezekre gondolunk. az, amit konkrétan vizsgálunk, a munkahely teremté, méghozzá a nők számára teremtett több munkahely. Ez jelenti az emancipáció a gyakorlatban. Azt kell biztosítanunk, hogy szociális kérdésekre is elég figyelmet szentelünk, ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk a, a termelékenység növeléséről, a megfelelő közszolgáltások szintjéről, minőségi közszolgáltásokról. A kettőt egyszerre kell megoldanunk, tehát a társadalmi, szociális és a gazdasági problémákat, ezen belül külön figyelemmel a nők sajátságos problémáira, az esélyegyenlőségre és a szegénység elleni harcba. A diszkrimináció kapcsán már több javaslat megfogalmazódott, ezeket is figyelembe kell vegyük, azt is tudjuk, tudom, hogy nagyon sok munkát fektettünk, fektettek már ebbe a, ennek a kérdésnek a feltárásába. Sok esetben az Európai Bizottság felől érkező javaslatok ellenmondásosak, csak úgy, mint a tagállamokon belüli javaslatok némelyike. Vannak ugyan esélyegyenlőségi programok vállalatokon belül működő programok, és ezek fenntartásáról beszél a bizottság, ám a gond abban áll, hogy nagyon sok időbe kerül, még ezek a programok a gyakorlatban is megvalósulnak. És ez tovább halogatja a megfelelő egyensúly kialakulását, és mint mondottam, ezek a programok sokszor ellenmondásosak. Fontos, hogy azok a pozitív elemeket hangsúlyozzuk ezekben, és a többit pedig hát vagy módosítsuk, vagy akár építsük is le, már ami nem konkrétan pozitív ezekben a programokban. Persze a, a, a, a tudatosság növelése, az ellenőrzések, munkahelyeken való felülvizsgálatok ellenőrzése gyakoriságának növelése kulcsfontosságú. Hazámban, ahol gyakran beszélek nőkkel, gyakran hallom azt a kritikát, hogy a, a munkahelyükön egy új prémiumot vezettek csak be, vagy létrehoztak egy egy munkahelyet, de sok esetben a nő nem is indulhat a munkahely e, erre a posztra, mert hogy gyakran gyereket nevel, és emiatt nem alkalmas erre az állása kiírás szerint. Ami mondjuk esetleg 400 euró havonta, 400 euró többet fizetne. Nincs olyan igazából olyan jogszabály, ami ilyenkor alkalmazható volna, hogy orvosolja az esélyegyenlőség hiányát az adott állása való kiírásban. És senki sem védi a vállalaton belül a nőket a, a diszkriminációtól ilyen helyzetben. Fontos tehát az, az érintett tagállamokban ezeket a gyakorlatokat megszüntessék, és intézkedések szülessenek, hogy való, megvalósuljon az esélyegyenlőség minden vállalatnál, minden munkahelyen, minden állásra vonatkozóan. Tehát folyamatos változásokra van szükség az intézkedések végrehajtására, a tényleges végrehajtásra. Egyetettek azokkal a képviselőtársaim, akik azt mondták, hogy alapvető fontosságú, hogy azt is figyelemmel kísérjük, hogy a már érvényben levő jogszabályok végrehajtását figyelemmel kísérjük. Ez nem azt jelenti, hogy jogalkotásban ne kéne tovább lépnünk, mert ott is kell, ám ennél talán még fontosabb, hogy a már létező jogszabályokat is megfelelően végrehajtsák. Több más téma is felmerült a vita során, például a legfrissebb jelentések, illetve a legfrissebb parlamenti állásfoglalásból, hogy egy példát emeljek ki, az ezévi állásfoglalásunk, az ember, emberkereskedelem tiltása, illetve a nők elleni diszkrimináció tiltásáról szóló nagyon újsítetű jelentésünk. Ezek tehát azok a fő alapvonalak, amelyek ezekre gondolnunk kell. Van még az ENSZ konferenciának is egy állásfoglalása. Fontos elemek ezek, amelyekre építhetünk, és amelyek hozzájárulhatnak az, a bizottságunk részéről az új esélyegyelőségi stratégia kialakításához. És ahhoz a vitához, amelyet itt folytatunk. És persze Szívesen válaszolok, vagy reflektálok bármilyen javaslatokra, felvetésükre ebben a témakörben, hisz nagyon fontos volna, hogy közös munka eredménye legyen ez a jelentés, és igyekszem az egy frakciókban ülő kollégáim nézeteit is meghallgatni, tükröztetni ebben. Köszönöm szépen, Figerítő asszony. Köszönjük, hogy ilyen kiváló áttekintést kaptunk egy fontos jelentésről. Vitassuk meg Rumaida asszonynak adom meg először a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönetet szeretnék mondani, hiszen valóban profi munkát végzett Figueredo asszony e kérdésről, és nagyon örülök annak, hogy volt egy nyilvános meghallgatás is a közelmúltban. Lehetőség volt arra tehát, hogy szakértőkkel, a civil társadalom képviselőivel ezt megbeszéljük, és hiszek abban, hogy a jelentés a civil társadalom szempontjai alapján erősödött. Két dolog van a javaslatban, amit kétszer is aláhúznék. Először is a hatos pontban a szociális hatástanulmányról beszélünk, és nem hiszem, hogy félnünk kellene a gender mainstreaming kifejezésről. Sokkal fontosabb, eh, hogy tudjuk, hogy miről beszélünk. A másik dolog pedig, hogy a statisztikai mutatók jelenlegi hiányát hangsúlyoznunk kell. Alapvetően fontos, hogy a ez az alapja a hatékony esélyegyenlőségi politikának célokat kell meghatározni, módszereket, meghatározni, forrásokat meghatározni, a programot és a programok hatását mérni kell, csak így lehet az előkészítéshez visszatérni és újraindulni. És ez az a klasszikus ciklus, amit nem lehet a korrekt és rendelkezésre álló adatok nélkül megtenni, ezért fontos, hogy ez meglegyen. A szövegtervezetnek erősebbnek kell lennie a kötelező érvényű jog, ö, jogszabályi forrásokkal kapcsolatban, és Európának egyre inkább kötelező érvényűvé kell válnia, és az európai forrásokat így kell kihelyezni. Bátorítani kell a tanácsot és a bizottságot arra, hogy bizonyos problémákat kötelező dokumentumokkal szabályozzon, mint a nők elleni előszak esetében, és úgy gondolom, hogy irányelvre van szükség. Néhány dolgot még, amit hiány, hiányolok a, a javaslatból fontosak, és de persze a sorok között benne vannak. Az esélyegyenlőségi stratégiának hangsúlyozni kell a válság problémáját. De ennél többről van szó. Meg kell néznünk a nők foglalkoztatási helyzetét, a költségvetési korlátozások nőkre való hatását. Ahogy azt az előbbi jelentésben is a spanyol kollégától hallottuk, előre kell tudni jelent, jelezni a menekülő stratégiákat és azok lehetséges hatásait a nőkre, és ez nagyon fontos a nőkkel kapcsolatos stratégiák meghatározásánál. És az EU 2020-ról még többet kell beszélni, és ennek az esélyegyenlőségi ö, dimenzióiról, hiszen ez itt ebben gyengébb, mint a Losszaboni stratégiában, volt pedig a az esélyegyenlőséget a fő politikai kérdésekbe bevonó, tehát gender mainstreaming stratégiára van szükség a 2020-as programban, és nem 150 célral kevesebb legyen, de azok konkrétak legyenek, és vegyük végre figyelembe a lakosság 52%-ának érdekeit is. Ezt pedig az új menetrendel kell koordinálnunk, ugye az esélyegyenlőségi menetrend már először négy, aztán öt különböző stratégiai pontot határozott meg 2006 és 10 között. Hat pontunk volt, mert felvettük a fejlődő országokban a nőket is, és úgy gondolom, hogy a bizottságnak végre jobban kell figyelnünk rá, ránk, mert választott testület vagyunk, mi parlament, és az esélyegyenlőségi politikának végre olyannak kell lenni, amely a nők lobbiákkal, az ESS-szel és más nagy nem kormányzati szervezetekkel is együttműködik. Mert ha mi vagyunk az európaiak hangja, akkor gondolom, hogy a nőknek a hangját is erős stratégiával kell tudni hallatni. Egyetértek Luling asszony kedves barátommal, hogy ez a dokumentum, amelyet New Yorkban készítettek elő, hát ide bizony nem tudtunk belenyúlni, Úgyhogy a kollégákkal szeretném azt eh, eh, hallani, hogy igenis Redding asszony fizes, figyeljen jól ránk, hallgasson meg minket jobban. Ugye mi vagyunk egy nagy család a bizottsággal együtt is, kedves elnök asszony. Köszönöm szépen, Gurmai asszony. Nézzük a következőt. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani Figueredo asszonynak hogy ezt a jelentést összeállította. Nagyon fontos, fontos, hogy legyen egy átfogó, tennivaló listánk a következő évekre, és hogy azt meg is valósítsuk. A Terabella jelentéssel szeretném egy picit összehasonlítani, amit januárban a plenárisan tárgyaltunk meg, és ott olyan többséget kaptunk, ami szerintem talán itt is elérhető lesz, reméljük legalábbis. Nos, ez a fajta tennivaló lista, ezen azt hiszem nagyon fontos lesz a, az a karta, ahogy Redding asszony is mondta, ezt ugye mi nem tudjuk módosítatni, a kötelezettségvállalásban részt vehetünk persze. Jó de azért legalább a menetrendbe, a roadmapbe próbáljuk meg mi magunk is belefolyni. Figueredo asszony is említette, hogy nagyon korlátozott mértékben tudott csak hozzászólni, korlátozott mértékben tudta befolyásolni ezt a jelentést, de most mindannyian ezt megtehetjük őt követően és ezt örömmel is tesszük. A nemek közti fizetéskülönbséget természetesen hangsúlyozta, de van még egy dolog, amit hangsúlyozni kell, a nemek közti ellátás különbsége. A férfiak 18%-kal magasabb fizetést kapnak, és 18%-kal több ellátásban, gondoskodásban is részesülnek, és ezt bizony ki kell egyenlítenünk. Nagyon fontos, hogy csökkentsük a nemek közti ellátás, a nemek között az ellátásbeli különbségeket, és óriási kihívás ez előttünk, de szükség van rá, hiszen azt akarjuk, hogy a nők aktívabbak legyenek a munkaerőpiacon, és azt akarjuk, hogy a munka és a családi élet is összeegyeztethető legyen. Három csoport még hiányzik szerintem. Egyrészt a, az etnikai kisebbségekhez tartozó bevándorlónők, akik kettős eh, megkülönböztetéssel szembesülnek, és sokkal kitettebbek az erőszakos cselekedeteknek akkor, hogyha nincsen saját státuszuk. Úgyhogy nagyon fontos ezt megemlíteni, ezt a csoportot. A két másik, a leszbikus eh, és eh, transzexuális nők, illetve emberek. Különösen az utolsó csoport az, akit általában betegekként kategorizálnak, de a, a transzexuális emberek diszkriminációja nemek közti diszkrimináció jogszabályok hatája alá tartozik, nem pedig a szexuális orientációs kérdések körébe. A transzexuálisok problémáját az elmúlt fél évben még nem is hallottam ebben a bizottságban, pedig legfőbb ideje róluk is beszélni. Nagyon örülök, hogy együttműködhetek eh, az árnyék előadókkal, Figarédo asszonyjal is, hogy élesebben tudjunk eh, olyan dolgokat is bevenni, amelyekre nagyon fontos figyelnünk. Úgy gondolom, nagyon kiterjedt tennivaló listát fogunk összeállítani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Lüling asszony a szó. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a Nőjogi Bizottságnak azért figyelni kellene arra, hogy milyen fajta jelentést készít Elfogadtuk ugyan a szerepel jelentést, aztán volt a figurató jelentés és az ütemtervről. De ugyanazt ismételgetjük ezekben a jelentésekben. Ezzel nevetségesé tesszük magunkat. Ebben a jelentéstervezetben van egy olyan be, preambulum belegzés, amely szó szerint ugyanaz, mint a ö, Tarabella jelentésben is, ö, Romeva jelentésben is ö, találtuk. Aztán a másik jelentésben is hasonló dolgokkal találkozunk. Ö, tehát így megkérdőjelezzük a mi munkánkat, hiszen ugyanazokat emlegetjük újból és újból. Legalább 20 évet fiatal, <laughs> fiatalodom, amikor újra hallom ezeket, hiszen már 20 évvel ezelőtt is hallottam őket. Épp ezért tehát ilyen jelentésekben arra kell koncentrálni, amit akarunk, és nem mindig önmagunkat ismételgessük ugyanolyan fájdalmainkat, általános megállapításunkat. Tehát szóval egész egyszerűen szerintem ezt nem lehet ebben a bizottságban meghagyni. Itt már a harmadik jelentésben fogadjuk, fogalmazunk ugyanolyan módon. Hát ezt én úgy találom, hogy egy jogalkotónak nem lehet ilyen módon dolgoznia. Köszönöm szépen, Lüling asszony, hogy megosztotta velünk nézeteit. Van, amit persze megismétlünk, van, amit meg kell ismételnünk újra és újra, annak érdekében, hogy meghallgattassék mire pozitív döntés szülessem, hogy elérjünk valamit. Sokszor az elkerülhetetlen. Gát, folytassuk a eszmecserét, folytassuk a vitát. A jelentésben vannak persze meglehetősen kézzelfogható javaslatok is arra, hogyan lehetne előrelépést kieszközölni. Van egy menetrendünk is, mielőtt azonban ezzel foglalkozzunk, hallgassuk meg az Európai Bizottság mondandóját. Már itt van valaki a részükről, és kíván szólni. Ha nincs, vagy nem kíván, akkor megadom a szót Figureido asszonynak, hogy összefoglalja a veszmecserét. Köszönöm szépen, elnök asszony, és hadd köszönjem meg a hozzászólásokat is képviselőtársaimnak. Szerettem volna Két megfigyelésemet gondoltam megosztani önökkel a hozzászólásokkal kapcsolatban. Tény, hogy szakbizottságunk csak akkor tud tisztességes munkát végezni, ha továbbra is rámutat a problémákra, ha továbbra is szóba hozza azt, hogy 20-30 éve ezek a problémák nem oldódtak meg a tagállamokban, az Európai Unióban. Ezekre újra és újra rá kell mutatnunk. Hogyha megoldásokat javaslunk, persze, és ezeket nem alkalmazzák, és a probléma továbbra is fennáll, akkor újra el kell ezt mondanunk. Az nem megy, hogy megunjuk, hogy ismételgetjük ezeket, és aztán elcsendesedünk, addig kell dörömbölni az ajtó, még nem történik valami, meg, meg nem nyittatik. És újra és újra rámutatunk ezekre a dolgokra, de hát ha beleununk, belefáradunk, akkor semmi sem történik majd. Úgyhogy magam részéről tovább is mondogatom ezeket. Remélem, hogy egyetértenek velem képviselőtársaim, és abban is, hogy mi keményen fel kell lépjünk a nők jogai mellett, addig, amíg azok egyrészt nem rögzülnek törvényekbe, másrészt nem hagyják végre ezeket kerüljen ez bármennyi időbe is. Lehet, hogy 20, 30, 50 évig kell újra és újra rámutatnunk